És uh, uraim, most titkos szavazás következik a bizottság új tagjának kinevezéséről. Neven Mimica kinevezéséről van szó, akkor, hogyha többséget kap. A parlament uh, igennel vagy nemmel szavazhat a kinevezésről. Senki nem kap most szót, hanem azonnal titkosan szavazzunk, és ezért csak a kék fény fog felvillanni, tehát, hogy a kérdéseket elkerüljük, tehát általában igennel, nemmel, tartózkodással lehet szavazni, de most csak a kék lámpa fog világítani, a szavazást megnyitom. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Még egyszer kérdezem, szavazott-e minden kolléga? Ön is szavazott, hát akkor lezárom a szavazást. Itt. 565-en szavaztak igennel, nemmel, 64-jel, 64-en tartózkodtak, és ezáltal Mimica urat... Tamidisten. Mimica urat ezáltal kineveztük, most pedig a bizottság nevében Oli Rén alelnök úr kap szót. Uh, Tisztelt képviselő! A horvátországi csatlakozási szerződés 21. cikke értelmében a tanács konzultált az Európai Parlamenttel, és az a szavazás, amelyet önök most ejtettek meg, kifejezi a parlament pozitív véleményét a tanács szándékával kapcsolatosan, vagyis, hogy Mimica urat kinevezze. A bizottság üdvözli ezt az eredményt, és most a tanács közös megegyezéssel, az bizottság elnökével kell, hogy tegye meg a végső lépést. Köszönjük az Európai Parlamentnek azt, hogy biztosította, azt, hogy a konzultációs eljárás megfelelő gondossággal történjen meg, és konstruktív módon megtörténjen Horvátország csatlakozása július 1-én. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig szavazni fogunk a jövő évi naptárunkról, a 2014-es naptárunkról. És ezzel kapcsolatban Lüling asszony szeretne szólni. Egész röviden szeretném megmagyarázni, hogy miért adtam be ezt a módosító indítványt más kollégákkal együtt, szeretném elmondani, egy illegális ütemtervet ne fogadjunk el ülésnaptárt. Ez jogi jellegű és nem politikai. Nem arról van szó, hogy legyen -e plusz ülés Brüsszelben, hanem egyszerűen, hogy megfeleljünk a szerződésnek és a bíróság határozatának, vagyis a 2012. decemberi határozatnak. Hogyha megnézik a ülésnaptárt, ami önök előtt van, akkor látják, hogy 11 plenáris ülés lesz Strasbourgban, 12-t szab meg, az igaz, a szerződés, de a gyakorlat az, hogy választási évben 11 plenáris ülés is lehet, ezt a bíróság megengedte, mégpedig derogáció formájában. Tehát ezt, ezzel kapcsolatosan nincs nehézség. Viszont, és itt van a probléma, a 2012. decemberi bírósági határozat az 57-es pontban emlékeztet arra, hogy a plusz ülést nem lehet csak akkor megszervezni, hogyha a 12 plenáris ülést megtartjuk. Ez logikus, a plusz ülést ha szükséges, nem mondhatja a parlament, hogy 12 ülés sok választási évben, és plusz ülést kíván tartani Brüsszelben. Nem, ez nem megy. Vagy 11 plenárist szervezünk, és akkor már nincsen szükségünk plusz plenárisra, vagy pedig 12 plenárist szervezünk, és akkor nem tudunk előirányozni vagyis ebben a pillanatban elő tudunk irányozni, akkor még egy plusz plenáris ülést. Tehát 11 plenáris és 0 plusz plenáris, vagy 12 plenáris és 3 plusz plenáris. Ez lehetséges jogilag, azért, hogy a kollégák ezt megértsék. És azért, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, azt javasoltuk, az első megoldást javasoltuk, a másodikat is javasolhattuk volna. Hogyha a módosító indítványt nem szavazzák meg, elnök úr, akkor a 2014-es ülésnaptárt ismét megtámadhatják a bíróságon. És azért, hogy ezt a fájdalmas dolgot elkeressük, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mi a súlya ennek a módosító indítványnak, és kérem, hogy szavazzák meg. Ez tisztázás volt. Szükséges. Köszönöm szépen, eh, Lüling eh, asszony, hölgyeim és uraim. Kérem, hogy egy kicsit figyeljenek rám. Lüling asszony, meghallgattam figyelmesen mindazt, amit elmondott. Természetesen itt arról van szó, hogy ez a módosító megengedhető eh, ez. Sokat gondolkodtunk ezen végezetül, én ezt megengedhetőnek tartottam az ön által említett 12 ülést nem vitatta a bíróság 2012-ben a választás évében. A 33-as cikkében egy korábbi döntésében az Európai Bíróság hozzászólt a választási évben az ülések számáról, 11 ülést említett meg a bíróság ebben a döntésében, mert 5 napot választási napnak nyilvánítanak, és ez azt jelenti, hogy ezzel a választási években elegendő 11 ülést tartani Strasbourgban. Lehetnek plusz, évek, plusz ülések is ez ilyen választási években Brüsszelben. Ezáltal most rátérhetünk a, a szavazásra. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Most rátérünk az elnökök értekezletének javaslatait, ezzel jóvá hagytuk. Tehát a jövő évi naptárat jóvá hagytuk ezáltal. Most megszakítjuk a szavazást azért, hogy megtartsuk az ünnepélyes ülést Portugália eh, elnökével, és eh, szeretném, hogyha ezen önök is részt vennének. Presidente da República Portuguesa. A portugál köztársaság elnöke.